Przewodniczący! Az elnök. Otwieram posiedzenie. Pierwszym punktem porządku dziennego. Jó reggelt kívánok! Az első napi rendi pontunk a közös vita a belső piacról, az egységes piacról. A jelentéskészítő Kányéta asszony, irányítás és partnerség az egységes piacon, ezen kívül Koreira de Campos úr jelentését, és megmutatjuk az európai katszolgál egységes piacról, majd eh, következik eh, a vállalkozásokat és a növekedéseket szolgál egységes eh, piac, és a bizottság is nyilatkozatot tesz már a közbeszerzésre. Üdvözlöm Michel Bányi biztos urat, és üdvözlöm a tanács elnökét is, a tanács Tanácsi Elnökség képviselőjét, Győri miniszterasszonyt. Üdvözlök mindenkit a teremben, és elsőként a három jelentéskészítő kap szót, először Kányéte asszony, tessék. Madame Kalniete. Oh. Mr. President, sorry, I, had... a question And I missed your, words. Tolmácsolásból úgy tűnik, hogy pont kimaradt a nevem. Tisztelt elnök uh, úr, tisztelt biztos uh, úr, hogyha